az elnök. Hölgyeim és uraim, megnyitom az ülésünket, és egyből néhány bejelentéssel kezdeném. Az első személy szerint is szinte érint, nevezetesen az Karen Lukács asszony írásban jelezte, hogy az Európai Parlamentben véget ér megbizatása, figyelembe véve a brit parlamenti választások kimenetelét a parlamentünk tudomásul veszi, és figyelembe véve a az Európai Parlament tagjairól szóló választási ö, aktusnak a hetes cikke második bekezdésének az alapjában, és figyelembe véve az eljárási szabályzatnak a négyes cikke négyes bekezdését, megállapítjuk ö, ezen ö, tiz, ö, alkalommal, és 18-ai hatállyal a megüresedést. Jelzem továbbá azt is, hogy május 12-e óta Macmillan Scott az ALDE frakciónak a tagja. Most pedig áttérünk a napi rendünkre, amelynek az első pontja a költségvetési módosítás. Vladimir Mankának a jelentésével kezdjük. Az A7 0158 per 210-es téma az övé, utána pedig Helga Trüppel asszonynak a jelentése következik, aki a 2011-es évre tervezett bevételek és kiadásokkal foglalkozik. Egyből megadom a szót Vladimir Mankának, aki a jelentés tevője a témának, és négy percben szól most hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A Lisszaboni szerződés életbe lépte után sokkal uh,